perccel ezelőtt értesültem arra, hogy arra kérnek, tegyek nyilatkozatot egy rendkívül szomorú eseménnyel kapcsolatosan, és ezt a nyilatkozatot most az önök megértésével megtenném. Nagy szomorúsággal és felháborodással értesültünk a mai napon a Vinendeni, Baden-Württembergi, németországi tragikus eseményről, amelynek során 15 személy tragikus módon az Albertville reáliskolában elhalálozott. A merénylő, aki ezen iskola egykori diákja, 17 éves fiatalember öngyilkosságot követett el. Egy ottani ö, szupermarketben, egy lövöldözés után két ö, rendőr sérült meg. Az Európai Parlament nevében kifejezném mélységes részvétemet és szolidaritásomat az áldozatok családtagjaival, rokonaival szemben. Az áldozatok áltatlan fiatal diákok, valamint három ö, tanár az iskolából. Erre a tragédiára hat hónappal később került sor egy ö, mielőtt, azelőtt Finországban, Kauhajukiban szintén egy ilyen esemény történt egy iskolában az Európai Unió felelős politikusainak és tagállamainak feladata az, hogy megtegyék a tőlük telhetőt, hogy az ilyenfajta tetteket időben meg lehessen akadályozni a jövőben, hogyha befolyással rendelkeznek erre. Egy másik tragikus esemény is sokkolt minket Alabamában, az USA-ban, ahol egy álmokfutó legalább tíz szemét lőtt le, mielőtt saját maga ellen fordította fegyverét. Még egyszer önök, az önök nevében is mélységes részvétemet, együttérzésünket fejezzük ki az áldozatok családjával, hozzátartozóival. Hálás lennék, hogyha az elhalálozottak emlékének néma felállásra adóznánk. ich danke ihnen. Hölgyeim és uraim, e, drámai hírek után most akkor folytatjuk a munkánkat. A tegnapi jegyzőkönyvvel kiosztásra került, van-e észrevétel? Nem látom.